a bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén címmel. Már is megadom a szót az előadónak, Delvo asszonynak. Négy percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Több mint 14 millió európai él az állampolgársága szerinti államtól eltérő tagállamban. Annak érdekében, hogy egy gyermek születését nyilvántartásba vegyék, vagy a bűnügyi nyilvántartás vonatkozásában kiállítsanak valamilyen dokumentumot, nagyon bonyolult adminisztratív szabályoknak kell megfelelniük. És minden egyes dokumentumot felülhitelesíteni kell, és apostillal kell ellátni. Amennyiben átlépik a határt, ezek a dokumentumok hiteles másolatot kell róluk készíteni, vagy hiteles fordítást kell készíteni. Az európai állampolgárságot valahogy konkrétá, kézzelfoghatóvá kell tenni, mint ahogy azt a stokholmi program is kimondta már 2009-ben. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, olyan cselekvési tervet kell létrehozni, amely például az apostély eljárás megszüntetését írja elő. Azóta 7 év telt el 2009 óta, és nagyon sok minden egyszerűsödött, de még mindig sok munka van előttünk. Egy kicsi lépést már megtettünk azzal, hogy az apostély kötelezettsége megszűnik bizonyos dokumentumok esetében, például a születéssel, a családi állapottal kapcsolatos dokumentumok, a halálozással kapcsolatos dokumentumok, a tartózkodási hely, az állampolgárság és a bűnügyi nyilvántartás vonatkozásában az, a formanyomtatványok, a többnyelvű formanyomtatványok, amelyek kísérik ezeket a dokumentumokat, már előkészítik ezeknek az elfogadását. Egy információcsere platform létrehozása is elindult a különböző hatóságok között. Így, hogyha valamilyen hatóság esetleg kétségbe vonja egy dokumentum hitelességét, akkor közvetlen módon fel tudja venni a kapcsolatot az érintett tagállam illetékes hatóságával, hogy ellenőrizze, hogy hiteles dokumentumról van szó vagy sem. Amikor ez a platform teljes mértékben feláll és teljes mértékben működőképes lesz, nagyon sokat tehetünk majd a hamisítások megállításával. De erre még körülbelül két-két és fél évet kell várnunk. Ez hosszú idő. Ugyanakkor fontos, hogy a platform és a rendszer megfelelőképpen működjön, és hogy az előre lépésekről tudjuk tájékoztatni a közvéleményt is. Mind a tagállamok, mind pedig a bizottság kötelezettség, kötelezettséget vállalt arra, hogy folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt az egyszerűsítésekről, az apostíj eltörléséről, illetve a többnyelvű formanyomtatványokról, amelyek egyszerűbbek és olcsóbbak, mint a hiteles fordítások. Reméljük, hogy ezeknek a többnyelvű formanyomtatványoknak a költsége mindössze az előállítási költség lesz, semmi más. Felülvizsgálati záradékot is magába foglal a rendelet, amely lehetővé teszi, hogy az imént említetteken kívül más dokumentumok esetében se legyen már kötelező az apostély. Nagyon sok minden történt, mi azonban messzebbre szerettünk volna menni, és sokkal több dokumentumot szerettünk volna bevonni a hatályba, például a vállalkozások számára releváns dokumentumokat, a diplomákat, a szakképesítést igazoló bizonyítványokat és a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat. Sajnos ezeket az ambíciókat nem tudtuk keresztül vinni, de biztos vagyok benne, hogy a parlament továbbra is odafigyel majd arra, hogy a rendelet végrehajtása megfelelőképpen megvalósuljon. Köszönöm szépen Delvó képviselőnek a bemutató prezentációt, és üdvözöljük Jurova biztos asszonyt, akinek azonnal meg is adom a szót. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, a szabad mozgás az Európai Unió polgárai milliónök ad óriási lehetőségeket, vonatkozik ez a magánéletre, a gazdasági életre, mint egy 14 millió polgárról van szóval hallottuk Devo asszonytól ezt a számot. Nos, ők azok, akik egy másik országban laknak, mint ahol születtek, és nemzetközi 50%-a kis és középvállalatoknak például határokon átnyúló tevékenységben is részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy ez a szám tovább fog növekedni. Az említett javaslat sok millió polgár és vállalat életét teszi könnyebbé, hiszen a felesleges bürokráciát igyekszik leépíteni. Ez az eredmény intenzív tárgyalások következménye, és holnaptól egy folytos lépést teszünk Európa érdekében. Ez nem jelenik meg az újságok címlapján, de nagyon sok embert érint ez, amikor a rendelet majd hatályba lép, méghozzá kedvezően napjainkban, ha az emberek egyik tagállamból a másikba utaznak, vagy letelepednek, például lakhelyt címet kérnek, vagy házasságot kötnek, akkor hitelesített fordításokra van szükség, vagy apostilra, ami elhúzza a dolgokat, és drága is, és felesleges. Ez vonatkozik számos esetre, amikor szükség van plusz dokumentációra. A rendelet a kölcsönös bizalmon alakul, és apostil esetében leegyszerűsíti az eljárásokat, és nem követel meg fordításokat. Egyébként több nyelvű formanyomtatványokat is bevezet, hogy ne kelljen lefordítani ezeket, illetőleg a hamisítás, a hamisított dokumentumok alkalmazásával is szembeszáll, lehetővé teszi a hatékony fellépést a tagállamok között. A parlament erőteljesen támogatta ezt a rendeletet a kezdetektől fogva, Rapkai úrnak is szeretnék köszönetet mondani, amely egy megbízható többséget szerzett az első olvasatban, az előző ciklusban. Delvo asszonynak is szeretnék köszönetet mondani az árnyékelődókkal együtt, amelyek ö, eredményesen végigtárgyalták a végső kompromisszumot. Ez nem volt könnyű természetesen, azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot értünk el. Számos területet fed le ez a rendület, és itt mindenek előtt polgárok státuszáról van szó. Sikerült kiszélesíteni az alkalmazást, a hatályt, és fontos ez természetesen az üzleti élet szereplői számára is. A parlament elkötelezett fellépés lehetővé tette, hogy ezt a hatályt ideje korán felülvizsgáljuk és átnézzük az eredményeket további területekre is kiterjeszthető fogyatékosságra adott esetben az iskolai végzettségre, illetve a vállalatok képviseletét illetően is. A parlament elérte, hogy a hogy sikerült kialakítani egy több nyelvű forma nyomtatványt, amely észszerű megoldás lesz a jövőben, és a jelenlegi rendelet hatája alatt a polgárok eredményesen alkalmazhatják kapcsolataikat. Köszönöm szépen. Először is meghallgatjuk a frakciók nevében elhangzó hozzászólásokat. A néppárt nevében Rádev képviselő két perc. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Delvo asszonynak a jelentésért. Rengeteg erőfeszítést tett, nagyon hosszú és nagyon kemény tárgyalásokon ment keresztül, és most végre megszületett ez a kompromisszumos szöveg. a jelenlegi szöveg a parlament szempontjából mindenképpen sikernek tekinthető, és ezt sikernek tekintik az európai polgárok is. Így az Európai Unión belüli szabad mozgás gyorsabb lesz, egyszerűbb lesz, ugyanis a közokiratok elfogadása egyszerűsödik. A felülhitelesítés és az apostil szabályainak egyszerűsítése rendkívül fontos. Nagyon sok esetben, például a családi állapotra vonatkozó közokiratoknál, vagy a bűnügyi nyilvántartásnál egyszerűbbek lettek a szabályok. Ezen kívül az illetékes hatóságok gyorsabban ellenőrizhetik majd bizonyos dokumentumok hitelességét, így a csalásokat is vissza tudjuk majd szorítani. A többnyelvű formanyomtatványok leegyszerűsítik majd az európai polgárok mindennapi életét, időt és pénzt takarítanak meg. Amikor legközelebb beszélünk majd erről a rendeletről, akkor remélem, hogy lesz lehetőség arra, hogy ki szélesítsük ennek hatáját, és a diplomákat, a vállalkozások számára fontos dokumentumokat, és a szakképesítést igazoló bizonyítványokat is be tudjuk majd venni a hatályba. Remélem, hogy minden egyes tagállam egyetért majd azzal, hogy ezeket a dokumentumokat is be kellene vonni a rendelet hatájába. Végezetül szeretném elmondani, hogy több bizalomra van szükségünk, és több dokumentumot fel kell vennünk a rendelet hatájába, hogy még inkább segíthessünk az európai polgároknak. Köszönöm szépen, Geringer de Edinburgh asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint 10 millió EU állampolgár tanul, illetve dolgozik származási országán kívül próbálnak élni a mozgás szabadsággal. Több ezer közokiratot hitelesítenek évente annak érdekében, hogy más tagállamok hatóságai elfogadják őket. Ezért nagyon fontos, hogy egyszerűsödjenek az eljárások az állampolgárok számára így a nemzetközi formanyomtatványok a polgárok számára igen hasznosak, a lakóhelyjel kapcsolatos, a, az erkölcsi bizonyítványra vonatkozó iratok így könnyebben lesznek felhasználhatóak, és könnyebb lesz így külföldön élni. A rendeletben ráadásul felülvizsgálati záradék is található, mi szerint a jövőben ügyben kiterjeszthető lesz majd azoknak a dokumentumoknak a köre, amelyeket nem kell hitelesíteni, így egyes bizonyítványok, szakképesítési igazolványok, vállalkozók fontos iratai is így kerülhetnek majd bemutatásra. Ez egy nagyon fontos újdonság az állampolgárok számára. Gratulálok az előadónak a kompromisszumhoz. Köszönöm szépen. Az ECR részéről Dzsambacki úr másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt kollégák. Csatlakozom azokhoz, akik gratulálnak Delvo képviselő hiszen eredményes és észszerű tárgyalásokat folytatott az eredmények elérése érdekében. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben fontos lépést tettünk, hiszen ez az európai polgárok szemében egy jelentős eredmény. Itt azt gondolom, hogy ami a állampolgársággal, a lakóhelyjel, összefüggő dokumentumokat, illetve bűnügyi nyilvántartásról összefüggő dokumentumokat illeti lényeges egyszerűsítés sikerült elérni, és persze továbbra is fennmaradnak, fennmaradnak dolgok, amelyekre még alkalmazni kell a régi szabályokat, de az apostil esetében sikerült nagy lépést tenni. Nagy mértékben támogatom például a standardek bevezetését a, a több nyelvű európai formanyomtatványok esetében is, az apostil esetében komoly nehézségek merülnek fel, például csökkenteni kell a költségeket is, nem terhetjük a polgárokat túl nagyon, túlságosan, hogyha szabad mozgás jogával kívánnak élni. Hogyha a nehézségeket sikerül megszüntetni a jövőben, akkor még jobban egyszerűsítjük a lehet az utazást és a letelepedést Európán belül. Újra szeretnék köszönetet mondani a hatékonyságért, amelyel lefolytatták a tárgyalásokat. Köszönöm szépen a zöldek nevében Hautala asszony másfél percben. Dita. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Delva asszonynak, nagyon komoly munkát végzett, amely most zárul. A kölcsönös elfogadása a közokiratoknak a különböző tagállamok által valóban előmozdítja a mozgásszabadságot, de ahogy az előadó is jelezte, sajnos ez pillanatnyilag csak bizonyos közokiratokra vonatkozik. Az Európai Bizottságnak ki kell használni vizsgálnia a felülvizsgálati záradékot. Nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élők különböző okmányait is belesen nyújtani más tagállamok hatóságaihoz. Az európai polgároknak teljes mértékben meg kell adni a lehetőséget, hogy előnyt húzzanak a mozgásszabadságból egy egyezmény Finnországban, méghozzá az ENSZ fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezménye éppen holnap lép hatályba. Nagyon fontos, hogy az EU jogszabályok is alkalmazzák az ENSZ előírásait, tehát a fogyatékossággal élőkre vonatkozó dokumentumokat is be kell venni ebbe a körbe. FDD. Az FDD nevében James képviselője a szó. Tulajdonképpen az ennek a rendeletnek a célja, hogy a személyek és a vállalkozások szabad mozgását biztosítsa méghozzá úgy, hogy a közokiratok elfogadását leegyszerűsíti. Tehát most megint adunk egy ajándékot azoknak, akik az Európai Unióban szeretnének mozogni azok a személyek, akik ezzel majd csak tovább növelik a bizonytalanságot, a biztonságtalanságot Európában, és aláaknázzák az Európai Unió működését. Tehát azokról van szó, akik továbbra is akadályokat gördítenek. Szerintem van két olyan aspektus, amit meg kell hagyni a nemzeti kormányok hatáskörében, azt, hogy ne legyen olyan megközelítés, ami mindenkire egy formán vonatkozik. Tudjuk, hogy hogyan lehet visszaélni az európai útlevelekkel, tudjuk, hogy hány európai útlevelet lopnak el, és használnak fel család célra. Nem tudom, hogy miért kell ezt a negatív palettát még szélesíteni, és segíteni azokat, akik egyébként is veszélyeztetik az Európai Uniót. Úgy gondolom, hogy rossz az időzítés, rosszak a célkitűzések, és olyanok fognak profitálni ebből a rendeletből, akik veszélyeztetik az Európai Uniót. Úgyhogy, ha nem is tudunk lemondani erről a rendeletről, akkor legalábbis tegyük ezt vissza a fiókba, és ne használjuk ezt. Rossz helyen, rosszkor, rossz javaslat van az asztalon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ENF nevében másfél percre Butonné képviselőnek adok szót, és azt szeretném elmondani, hogy a frakciós felszólalásoknál nem szoktunk kékkártyás kérdést feltenni. Tehát itt a frakciók véleményét hallgatjuk meg, tehát itt nem lehet kékkártyás kérdést feltenni. Butoni asszony parancsoljon. Köszönöm. Keresem, de nem találom a valódi hozzáadott értéket ebben a szövegben, és rengeteg konvenció és rengeteg szabály vonatkozik már erre a témakörre. A többnyelvű formanyomtatványok az alapkövének tekinthetőek ennek a szövegnek, ugyanakkor ezeknek semmilyen jogi érvényük nincs, amit természetesen sajnál maga az előadó is. A parlament tulajdonképpen egyetlen pozitív dolgot tud csak mondani azt, hogy lesz majd egy felülvizsgálati záradék, amely lehetővé teszi, hogy az administratív egyszerűsítést tovább vigyük. Ugyanakkor nem fogjuk megkönnyíteni a hatóságok életét, nem fogunk tudni jobban fellépni a csalások ellen. A hatóságok így is nagyon nehéz helyzetben vannak, rengeteg munka hárul rájuk, és folyamatosan megszorító intézkedésekkel kell szembenézniük. Felelőtlen és veszélyes ez a rendelet. Az európai népeknek nagyon komoly és eddig sohasem látott migrációs nyomással kell szembenézniük, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió megint létrehoz egy kis dokumentumot a saját szórakoztatására, aminek nem sok értelme van. Köszönöm szépen. Ezzel a politikai frakciók hozzászólásainak vége használni lehet egy-egy kék kártyát hozzászólóként. Zjevka kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, Szerencsére vannak olyan frakciók, mint az EFDD és a Front National Párt, akik tényleg Európa identitásával foglalkoznak. Ez és gondoskodnak a biztonságunkról, az otthonaink védelméről. És főleg akkor fog ez működni, ha senkit sem engedünk be az Európai Unióba. Ezt gondolom, hogy tényleg hálásnak kell lennünk emiatt. Tudjuk, hogy az európai polgárok időközben valami egészen mást várnak, és egész jól el vannak azzal, hogy a parlament és a tanács olyan dokumentumokat fogad el, amely egyszerűsíti a mindennapi életüket, hiszen ez a rendelet sok millió európai polgárt érint, aki ö, Európán belül mozog. Nem bevándorlókról van szó, európai polgárokról beszélünk, vegyék már tudomásul ezt. Ez a rendelet olyan hatája rendelkezik, amely egyelőre még nem ténylegesen kielégítő számunkra, nem ok a megelégedésre ez és a polgárok további lépéseket is hálásan fogadnának, hogyha ez egyszerűsíti az életüket, ha nem kell fordítót alkalmazniuk, nem kell, ha nem kell hitelesítetni bizonyos dokumentumokat, hogyha adott esetben nem kell többszörös visszaigazolást kérni egy adott országból, vagy egy országban, ahol le akarnak telepedni, tehát a feladatunk, hogy egyszerűsítsük az életüket a polgároknak, de ezt hatékonyan kell tennünk. Nagy erőfeszítéseket tettünk, nem szabad elpazarolni ezt a munkát. A lényeg, hogy egyszerűsödjön a polgárok élete. Koferáti úrra következő másfél percben. Grazie, Presidente. Signora... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony a Delvó kolléganő munkája, illetve az árnyékelőadók munkája tényleg jó eredményt hozott. Ez egy haladás, szerény ugyan, de haladás is jó irányba indultunk el vele. Fontos az Európai Unió számára a polgárok szabad mozgása, fontos ez a kohézió szempontjából is, mert különben nem kapnának a polgárok lehetőséget arra, hogy éljenek a jogaikkal. Fontos, hogy minden polgár szabadon mozogjon akadályok nélkül. Két pont még hozzá kell, hogy jöjjön az eddigiekhez. Egyet már hallottunk öntől például. Fontos, hogy a tagállamok gondoskodjanak arról, hogy a rendeletet lássák a polgárok, hogy tudják, hogy van ilyen. Nem elég, hogy teszünk valamit, de utána nem foglalkozunk vele, hiszen nem fejt ki hatást akkor elveszítjük az értékét. Gondoskodni kell arról, hogy a rendeletet gyorsan alkalmazni kezdjék. A második pontot pedig Zefka kollégám említette már, vannak itt további aspektusok, amelyekkel ki kell egészíteni az eddigi eredményeket. Olyan információkról van szó, amelyek egyelőre nem állnak rendelkezésre, vonatkozik az állampolgárságra, de a vállalatok érdeke is az, hogy túlmenjünk az eddigieken, dokumentumokról beszélünk, fogyatékossággal élők igazolványa adott esetben, iskolai végzettségek, szakmák, stb., hiszen ez hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Thank you, Mr. Chairman. Skripek úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülök neki, amikor bürokratikus terheket csökkentenek. Ugyanakkor aggasztanak az új definíciók, illetve az ideológiai változtatások hasonló javaslatokban. Alapvetően a családokra, házastársakra vonatkoznak ezek a nehézségek, de itt szerepel, hogy tagállamoknak adott esetben meg kell változtatniuk az elnevezéseket. Az apa, az anya másképpen szerepel a forma nyomtatványokban. Az, hogy egy apa és egy anya alkot egy családot, az nagyon fontos a természetes Isten adta elveket elfelejtettük a jogalkotáskor. Köszönöm. Köszönöm. Eh, Mak úr, másfél percben tessék. Köszönöm. Eh, Hölgyeim és uraim, eh, tisztelt Jurova, biztos asszony, számos esetben ben ez a ház nem szavaz a második olvasatban, csak akkor kerül szavazásra sor, hogyha valaki javaslatot nyújt be. Én most nem fogok ilyen javaslatot benyújtani. Megmondom miért. Megígértem a választóimnak, hogy az állampolgári szabadság csökkentése esetében mindig a javaslatok ellen fogok szavazni, de ebben az esetben nem találok ilyen korlátozást a tervezetben, a közokiratok, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, stb. esetében nemzetközi többnyelvű formanyomtatványok fognak működni, és ezért nem kell hitelesített fordítást készítetni, nagyban könnyebbül a polgárok helyzete. A tagállamoknak nem kell hitelesíteni, jóvá hagyni, egyszerűen csak el kell olvasni a közokiratokat. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan tud jól működni a kormányközi együttműködés az Európai Unióra. Tulajdonképpen nem is lenne hozzá szükség, a kormányok is elvégezhetnék. Ezt a Ferragut asszony következik, nem látom a teremben, nincs itt. Akkor a következő hozzászóló Kaufmann Fölpercben. Köszönöm szépen. A holnap elfogadandó törvény szám sok millió európai polgárt érint. Olyan emberekről van szó, akik nem a hazájukban, hanem másik tagállamban élnek, dolgoznak vagy tanulnak. Helyes irányba tett lépés ez minden olyan ember számára, aki a szabad mozgáshoz való jogát eh, igyekszik alkalmazni hiszen idővel szükség van erkölcsi bizonyítványra, születési anyakönyvű kivonatra, házassági anyakönyvű kivonatra, mert szükség van igazolványa, mert pályázunk valahol, vagy mert házasságot kötünk külföldön. A határok átnyúló dokumentumok elismertetése mindeddig sajnos sok időbe és sok pénzbe kerül. Itt az ideje, hogy ezt a bürokratikus ráfordítást megszüntessük, legyen ez a múlté. Itt az ideje, hogy vége az apostilnak, és a hogy igazoljuk a dokumentum hitelességét egy másik országban. Itt az ideje, hogy megszűnjön a hosszú várakozás a hatóságoknál. Így kell ennek lennie. Éppen ezért támogatni tudom csak azokat a kollégákat, amelyek kifejezése juttatták, hogy ennél messzebbre mentünk volna legszívesebben. Nem csak a magánszemélyekről beszélünk, hanem a vállalatoknak is lehetőséget kéne adni, hogy profitáljanak az egyszerűsített eljárásból, ahogy eredetileg az Európai Bizottság javasolta is az elismerendő dokumentumok listáját is fejleszteni kell még. Itt eh, a felülvizsgálati záradékban bízom, eh, mert ott lehetőségünk van, hogy javítsunk a törvényen. Ez a törvény jó törvény, helyes irányba mutat, de csak az első lépés. Egy Európát átfogó, egységes közokiratkezelésről beszélünk, és én továbbra is ezen fogok dolgozni számos kollégámmal együtt. Per un minuto Tomasics képviselő egy percben parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. A szabad mozgás az egyik alapvető szabadságjog az Európai Unióban. Ahhoz, hogy a polgárok élhessenek is ezzel a lehetőséggel, ahhoz az administratív akadályokat meg kell szüntetni, hogy az emberek szabadon közlekedhessenek és szabadon vállalhassanak munkát más tagállamban. A mobilitást kell elősegíteni. Egyébként a gazdaságilag kevésbé fejlett tagállamok esetleg az összeomlás szélére kerülnek. Vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy valahol máshol szeretnének élni vagy munkát vállalni, és sem kormányok, sem közigazgatási szabályok nem állhatnak ezeknek az embereknek az útjába hatékonyabbá kellene tenni az információcserét, az elektronikus ügyintézést, hogy egyszerűbbek legyenek ezek az eljárások, és az emberek valóban szabadon mozoghassanak Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdés merült fel Tomasics képviselőasszony számára. Tessék, halljuk a kérdést. Köszönöm szépen, kolléganő. Egyetértek azzal, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat és a hivatalos dokumentumokat, de és abban nyilván egyetértünk, hogy ez egyszerűsíti az Európai Uniós polgárok életét, de ne felejtjük el azt a több öt tagállamot, amely nem tagja a Schengeni zónának, akkor mi történik ezekkel a polgárokkal? Ők hogyan mozoghatnak szabadon az EU területén? Köszönöm, megadom a szót Tomasics képviselőasszonynak, hogy választ adjon a kérdésre. Köszönöm a kérdést. Igen, pontosan ezért mondtam, hogy az administratív problémákat meg kell szüntetni. Ezért mondtam, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy megoldjuk azoknak a problémáit, akik szeretnék elhagyni a tagállamukat, és természetesen azzal egyetértek, hogy jogot kell adni nekik arra, hogy ott maradjanak. Köszönöm szépen, Komodini a képviselő másfél perc. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új közigazgatási rendszerekben az elavult mechanizmusokat fel kell számolni, nyomtatványokat ki kell vezetni, digitális belső piacról szoktunk beszélni. A tanács viszont, mint hogyha nem venné észre, hogy a mindennapi életünkben a digitális technika mennyire jelen van felvetődik az emberben, hogy miért csak bizonyos közokiratokra vonatkozik ez a rendelet, mondjuk az oktatási bizonyítványokra vajon miért nem, pedig nagyon sokan utaznak át egyik tagámból a másikba, hogy ott letelepedjenek. Tudjuk, hogy bizonyos eljárásokat írnak elő, szabályozások a mm, szakmai képesítések elismerésére hadd kérdezzem meg, hogy miért nem könnyítjük meg azt a folyamatot, amelynek keretében a szakképesítéseket el lehet fogadtatni. Jó lenne, hogyha a vállalkozások számára is csökkenne a bürokrácia gazdasági növekedést hangsúlyozzuk, és a munkahelyteremtést állandóan ilyenekkel lehetne ösztönözni a vállalkozásokat a határon túlnyúló működésre. Ez egy ellentmondás, amit fel kellene számolni. A felesleges bürokráciát le kell bontani a vállalkozások érdekében. A közokiratok ettől még biztonságosak maradnának, illetve megbízhatóak a technikai eszközöknek köszönhetően. Köszönöm szépen, most pedig Regner asszony következik másfél percben. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök úr, biztos hogy Tudják, mennyire bonyolult az, hogy egy osztrák polgár, persze bármelyik más tagállamot is említhetném, tehát egy osztrák polgár mondjuk a nyugdíjas éveit Spanyolországban töltse, hogy ott kapja meg a nyugdíját rendszeresen. Ehhez elő kell terjeszteni egy úgynevezett életigazolást bizonyítani kell, hogy még le kell fordítani, és hitelesíteni kell. Ez időbe kerül, és pénzbe is kerül, és erről van szó. És ezt akarjuk megváltoztatni ebben az egységes Európában. A mindennapi életet Európában akarjuk egyszerűsíteni, ilyen egyszerű ez. Ehhez tartozik például az is, hogy egy közös EU dokumentum ide tartozik, vagy okirat is ide tartozik. Egyelőre nem jutottunk el ide. Egy kicsit szerényebb az a dokumentum, mint amit mi szerettünk volna, amit itt előterjesztettek. A parlament eredetileg sokkal tovább akart ennél menni, de azért fontos szakaszt hagytunk magunk mögött. A polgárok végül is jelentős előnyben részesülnek. Nem kell apostilt kérni bizonyos okiratok vonatkozásában, ezt számosan már említették a anyakönyvű kivonatok esetében. Azon kívül számos fiatal felnőtt külföldre megy tanulni. Ez az egyik prioritásunk is volt mindig, és továbbra is így kell, hogy maradjon ez, hogy ezt lehetővé tegyük, hogy ezt egyszerűsítsük, és automatikusan elismertessük a bizonyítványokat, diplomákat. Ezt egyelőre nem sikerült biztosítanunk, de tartson ki a lendület. Igenis, az első szakaszt magunk mögött hagytuk, de tovább kell mennünk, és így integráljuk jobban Európát. Köszönöm szépen, Svoboda úr, másfél percben. Biztos asszony, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönöm szépen Madi Delvónak, az előadóknak, a Gyuri Bizottság képviseletében, és mindenkinek persze, aki részt vett ebben, hogy sikerült haladnunk. A kompromisszum tényleg bebizonyítja, hogy milyen lehetőségeink vannak ténylegesen. Tudatában vagyok annak, hogy a dokumentumok hitelessége az alapja annak, hogy az igazságszolgáltatás a társadalom működjön. Éppen ezért minden egyes lépést alaposan végig kell gondolnunk, ha megváltoztatjuk a saját szabályainkat. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a polgárok tőlünk sokat várnak, többet ennél nem akarják, hogy csak ilyen lassan haladjunk a harmonizáció irányába. Főleg ezen a területen várnak sokat tőlünk, ezért sajnálom valahol, hogy a tagállamok nem mentek tovább annál, mint ahová jutottunk egyenlőre, hiszen a bizottság ennél többet javasolt eredetileg. Abban bízom, hogy nem csak

e rendelet tehát egy jó kiindulópont amelyet tisztelettel támogatok. köszönöm szépen! E buda úr másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt eh, biztos asszony, kedves kollégák! Eh, mindenek előtt én is szeretnék eh, gratulálni az előadónak, illetve az árnyék előadóknak az Európai Uniót alapvetően a személyek, termékek, szolgáltatások és tőke szabad mozgása eh, határozzák meg. Az Európai eh, Unióban a személyek szabad mozgásának rendszere elfogadhatóan működik, akkor is, hogyha nem minden tagállam tagja még a Schengeni övezetnek. A eh, határon túli elfogadása a közokiratoknak azonban jelentősen befolyásolja ezt a szabad mozgás. Nagyon fontos, hogy olyan gyakorlati eszközöket találjunk, amelyek megkönnyítik a polgárok határon túli életét. Az egység a sokszínűségben, a bürokráciában is meg kell, hogy nyilvánuljon, és a nyelvi, illetve bürokratikus akadályokat magunk mögött kell hagynunk. A polgárok ugyanis ezt kérik, erre vágynak, így lehet lehet jobban integrálni az európai tagállamokat egy szűkebb területen, a személyállapoti, anyakönyvi közokiratokkal kezdjük, de a jövőben az alkalmazási területet ki lehet majd terjeszteni. Ugyanakkor az egyszerűség oltárán nem szabad feláldozni a dokumentumok megbízhatóságát, biztonságosságát. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet új lendületet ad majd a szabad mozgásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek. Tapardel képviselő az első. Köszönöm, elnök úr. Egyre több európai szeretne egy másik tagállamban élni, dolgozni vagy tanulni. Az a javaslat, amely az ő életüket megkönnyíti, és a közokiratok tartalmának, illetve a közokiratok elismerését leegyszerűsíti, rendkívül fontos. Természetesen mindenkinek rengeteg igazolni valója van, hogy egy tanuló kapcsolatban áll a saját egyetemével, hogy valaki befizette az adóját, hogy valaki befizette a társadalombiztosítási járulékát. És hogyha ezek az eljárások nehézkesek, akkor az valóban megnehezíti az emberek életét. Örülnénk annak, hogyha egyre több dokumentum tartozna ennek a rendeletnek a hatája alá, és bizonyos felelősségi köröket a polgárokról a hatóságokra hárítana át, így kevesebb stressz érni az európai polgárokat, és kevesebb pénzüket emésztenék fel ezek az eljárások. Úgy gondolom, hogy ez megerősíteni a bizalmat az európai országok és az európai polgárok között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Máriász képviselő a következő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy eléggé ellentétes helyzetben van. Nagyon sok tagállam éppen, hogy szeretné felfüggeszteni a Schengeni zónát és plusz ellenőrzéseket bevezetni. Ugyanakkor itt van ez a rendelet, amely a közokiratok elfogadását egyszerűsíteni, és amely a felülhitelesítést és az apostilt megszüntetni. Természetesen az alapvető jogok fontosak, és az is fontos, hogyha valaki egy külföldi tagállamban szeretne dolgozni, akkor ezt megtehesse. És az is jó lenne, hogyha ki tudnánk szélesíteni a hatáskört például a fogyatékosságot igazoló dokumentumokra. Ez fontos. Az apostil alóli mentesség nagyon fontos mindazoknak a kelet-európai fiataloknak, illetve tudósoknak az esetében, akik szeretnének nyugatra menni. Ugyanakkor valahogy ennek az agyelszívásnak is véget kellene vetnünk. Köszönöm. Köszönöm. Nincs hész úr Köszönöm szépen. Azt gondolom a javaslat a polgárokat védi és az egységes piacot. Igenis észszerű dolog, hogy standardizált nyomtatványokat alkalmazunk többnyelvű összefüggésben. Üdvözlöm ezt a rendeletet, mert ez egy gyakorlati példa arra, hogy működőképessé tegyük Európát az egyszerű polgárok számára. Mások is elmondták, az első szakasz csupán ez itt a tanúsítványok tekintetében bátorítom az Európai Bizottságot, a parlamentet, hogy legyünk keményebbek, határozottabb a következő időszakban. A fiatal emberek érdekében a diplomák fordításáról beszélek például. Igenis az európai polgárok jelentős része más tagállamba utazik, vagy ott dolgozik. Biztosítani kell, hogy ez az utazás a lehető legegyszerűbb legyen ír emberek számára, akik Európában utaznak, vannak nehézségek természetesen, hiszen nagy számú dokumentumra van szükségük adott esetben. Standardizált, többnyelvű dokumentumok igenis észszerűek. Meggyőződésem, hogy tovább kell menni ennél, határozatnak kell lennünk, sőt ambíciózusnak kell lennünk a jövő érdekében. Ez csupán az első lépés, és távolról sem az utolsó. Köszönöm szépen. Javkov Csicsúr. Köszönöm szépen. Igen, nagyon jól szólt hozzá a nyelvünkön. pozdravljam ovaj napor komisije da standardiziramo ključne dokumente svakoga građanina. E, naravno digitalizacija sustava sustav i građanin koji Természetesen minden polgár számára fontos, hogy haladjunk a közigazgatásban. Fontos, hogy működjön ez a megoldás számos tagállamban. Az e-citizen rendszer továbbfejlesztésre érdemes, és ebbe be lehetne vinni az összes dokumentumot, amivel rendelkeznek a polgárok. Szerintem eddig is sokat értünk el, de azért ennél tovább kell lenni. Gondoljunk csak a szakképzettségekre, a diplomákra, a bizonyítványokra, hogyha valaki külföldön akar dolgozni, mindenhol lehetővé kell tenni azt, amit már itt elértünk, más dokumentumokra nézve is. Színadinos úr, az a, jó dolog, hogy az apostilra és a hitelesített dokumentumokra bizonyos esetekben nincs már szüksége, mert ez eddig a bürokratikus akadályok közé tartozott. A közokiratokat így gyorsan lehet alkalmazni és előterjeszteni, és a hitelesítést is nagyon gyorsan meg lehet oldani. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés. Nem szabad, hogy probléma legyen ez Európában a jövőben. Természetesen eh, vannak még nehézségek, eh, de az új technológiák keretében a fordítás is időnként jobban megoldható. Egyszerűsíteni kell a polgárok életét méghozzá oly módon, hogy eh, időt és pénzt takaríthatnak meg bizonyos eljárások alkalmazása során. De látjuk, hogy korlátozott a hatája ennek a rendeletnek. Ki kell terjeszteni a hatályt újabb dokumentumokra is. Negrescu, prego, eh, úr, egy perc. A polgárok szabad mozgásában nagyon fontos előrelépés ez az új rendelet, hiszen az apostil előírást felszámolják, a, a lakóhely, az állampolgárság, illetve a büntetett előélet vonatkozásában. Ugyanakkor némi kritikát is szeretnék megfogalmazni. Először is nem értem, hogy a diplomákat, szakképesítéseket miért kell továbbra is hitelesíteni, illetve a vállalkozások dokumentumait miért nem mentesítik. A vállalkozások, a diákok is ki kell, hogy tudják venni a részüket a mobilitásból. És miért van szükség három évre ahhoz, hogy a dokumentumok ellenőrzésére hivatott számítástechnikai rendszert felállítsák? Én foglalkoztam ilyesmivel, 4 milliónál is több román él más tagállamban az nevükben, és köszönöm ezt a kezdeményezést, és kérem a bizottságtól, hogy terjessze ki. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a Jurova biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, Hölgyeim és uraim, a tanácssal elért kompromisszum kézefogható eredményeket hoz a az állampolgárok számára nem kell időt és pénzt szánniuk arra, hogy bürokratikus hiteletésítésnek vessék alá egy más tagállamban a saját tagállamuk által kiállított közokiratokat. Én is úgy ítélem meg, hogy ez egy hosszú folyamatnak az első szakasza, első lépése, és önöknek igazuk van, még sok munka van hátra. Delvo asszony jelezte, hogy ez a hosszú távú futóverseny már néhány évvel ezelőtt megkezdődött, amikor már előirányoztuk, hogy a lehető legtöbbet meg kell tennünk az administratív terhek csökkentése érdekében, hogy az állampolgáraink könnyebben tudjanak más tagállamban élni, letelepedni, illetve szabad mozgásból kivenni a részüket Európa szerte a felülvizsgálati záradékot úgy gondolom, hogy alkalmazni fogjuk e rendelet vonatkozásában, és folytatjuk a munkát, hiszen értem, hogy önök azt kérik, hogy az oktatási dokumentumokat, a fogyatékossággal kapcsolatosakat, illetve a vállalkozásokra vonatkozókat is vegyük bele az alkalmazási területbe, hogy a cégek is kihasználhassák a mozgás szabadságot, Sok a tennivaló, és nagy várakozással tekintek a további együttműködés elé. Köszönöm, hogy támogatják ezt a javaslatot. Grazie, commissar. Köszönöm szépen, biztos asszony. Delvo asszonynak adom vissza a szót, az előadónak, hogy lezárja a vitát. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek a hozzájárulásért, a segítségért, és Repkai úrtól pedig elnézést szeretnék kérni, mert nem tudtuk megmenteni a rendkívül ambiciózus szövegét, amelyel kapcsolatban egyébként többséget kapott az első olvasatnál. Először is szeretném elmondani, hogy én is tudom, hogy ez a rendelet egy szerényke kis lépés ugyanakkor fontos lépés, és remélem, hogy újabb lépések követik majd ezt. Az IMI platform olyan rendszer lesz, amely a tagállami adminisztrációkat köti össze, és közvetlen kommunikációt valósít meg a tagállami hatóságok között. Ez remek eszköze a visszaélés elleni harcnak, és sokkal hatékonyabb, mint egy apostil vagy egy bélyegző, amely nem feltétlenül bizonyítja a hitelességet. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a rendelet óriási előrelépés lehet, amennyiben megerősíti a tagállamok közötti bizalmat. Erre nagy szükségünk van ugyanis hogyha európai igazságszolgáltatási térséget szeretnénk létrehozni, hogyha szeretnénk elősegíteni az európai mobilitást, akkor erre nagy szükségünk van. És biztos asszony, engedje meg, hogy elmondjam, hogy nem adom fel a reményt, mert én igenis reménykedem abban, hogy nem sokára olyan javaslat áll majd előttünk, amely a közdokumentumok elfogadását és elismerését egyaránt lehetővé teszi. Majd köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Köszönöm szépen, Madi, és gratulálni szeretnék az elvégzett munkához. A napi rendünk